friends. Um, Rendben, barátaim. Nem csak erre kezdjük a szavazás. Mindenki kérem, találja meg a helyét. Elkezdjük az ülést. A Fogadás és Kulturális Bizottság együttesen szervezte az, a szavazást. Kezdjük egy elektronikus szavazással. Tehát a szolgáltatások és a szakértelem Europass jelentése mellette elektronikus szavazást ez bocsánat. is open. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Mindenki voksolt? Még egy picit húzzuk, mert hogy egyesek keresik a helyüket még. Most lezárom a szavazást. Uh, that was uh, very... Meggyőző eredmény. Most pedig meg kell választanunk a néppárti szakértőket, Tehát a Kulturális Bizottság részéről akar valamit mondani, mielőtt a Foglalatosi Bizottság nevében tovább viszem. Tehát parancsoljon Kalempach asszony. Köszönöm szépen, Marita. Szeretném én még egyszer megköszönni azt a jó együttműködést, amely a Foglalkozási Kulturális Szakbizottság között kialakult. Azt hiszem jó eredmény született a triológusos egyeztetésben, nem mindig volt könnyű előre jutni. Ezért illeti köszönet a két jelentéstevőnket, akik kiváló munkát végeztek, ám elsősorban a titkárságbeli dolgozóinknak, két munkatársunknak köszönöm, Elodi Kamónak és Anna Maria Noguerának, a, kultúr, a kult titkárságnak azt a kemény munkát, amit kifejtettek ebben a dossziéban. Nagy köszönet nekik, megérdemlik. So, még egyszer köszönöm, és várom a két szakbizottság közös együttműködését. Man úr és Manov úr is elégedett az eredménnyel? Igen. Man úr. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a jó együttműködést is. A jó szakbizottság. Ha többi szakbizottság is olyan jól működne, mint mi, az nagyon jó lenne. Európában a több mobilitást elősegítő fontos eszköz született, gondoskodnunk arról, hogy egyszerűsített eljárásban valósuljon meg hogy az, ha a tehetségek és a szakismeretek megállapíthatóak, sokkal áttekintetőbb rendszer születik, és ezért örülök az együttműködésnek, a tanács és az Európai Bizottság bár eleinte más álláspontot foglaltak el, sikerült ezeket egybehozni. Jó példa lehet ez arra, hogy a tagállamokban nem külön-külön lehet megcsinálni jobban dolgokat, hanem európai szinten lehet hozzáadott értéket adni. Az Európa erre kiváló példa, ezért is jó az eredmény. Málna úr. Thank you. Köszönöm. Mindig megköszönjük a munkát a titkárságnak, ám itt a munkájuk még ne, fontosabb volt, mint szokásos, mert nagyon bonyolult szakmai dosszié volt. És én akkor köszönöm a titkesek türelmét. Nem könnyű képviselők így dolgozni, meg különösen velem. Köszönöm Mannurnak, akivel külön öröm volt együttműködni, régóta ülünk egymás mellett a néppárban, már, mint az, már csak az ABC rendje miatt is, de most nem csak együtt ültünk, hanem együtt dolgoztunk. És várom a Európasz következő revízióját, ami a jövőben persze elkerültetlen lesz, de sokkal könnyebb lesz, mint most, mert az a revízió kiválóan sikerült, és előkészítette az összes következőt. És bár az egész nagyon nehezen indult, sikeresen zárult, mutatja, hogy lehet konszenzust elérni, akkor is ott nagyon széttartó álláspontokról indulunk a tanácssal való egyeztetésben. Thank you. Köszönöm. Akkor megyünk tovább a szavazólista többi részével, a foglalkoztatási bizottság részéről. Uh, and, uh, uh, that is, uh, the secret... És ez a következő. Titkos szabadás következik. Az Európai Képzési Alapítvány igazgató tanácsába jelölt tagokról fogunk titkosan szavazni.